megerősítse a parlamenti együttműködést, valamint garantálja a demokratikus parlamenti ellenőrzést az európai gazdasági térben. Üdvözlöm Önöket, kollégák! Ezzel pedig a következő hozzászólónak, Madame, Madame Blentnek adom meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Ha a mai vitát hallgatja az ember, akkor feltűnik, egy nagy kérdés, az, amely szinte minden frakciónak fontos, a gazdasági irányítás kérdése. De úgy tűnik, hogy csak, úgy tűnik csak, hogy megállapodás van, mert az értelmezésben eltérés van. Ha a tanácsra nézzük, és ugyanezt látom a tanácsi következtetésekben is, egyoldalúan fókuszálnak arra, amit a tanács fontosnak tart Takarékoskodás, takarékoskodás, takarékoskodás. Ez szinte már ideológia ez gazdasági szabályá válik. Ha eleget takarékoskodunk, akkor minden rendbe jön. De nem ez a gazdasági irányítás értelmezése a mi szempontjainkból. A gazdasági szükségszerűségek és a frakciók ebben egyetértenek, hogy az azt jelenti, hogy meg kell nézni a közgazdászok véleményét, akár a Financial Times-t is amely nem igazán szocialista propaganda újság, de mégis azt mondják, hogy az egyre gyengébb gazdaság következménye és az, hogy egyre nehezebb az adósságokat meg kiegyenlíteni. Beruházásokra van szükség. Nagyon jó példa erre, hogy mire van szükség, az a a munkavállalás, illetve a foglalkoztatási arány növelése. Akkor lehet investálni, beruházni a képzésbe, a munkába, Hogyha viszont a különböző tagállamok megtakarítási intézkedéseit nézem, akkor ne, ez nem teszi lehetővé a beruházásokat. Gazdasági irányítás jövőképre van szükség. Akkor tudjuk, hogy mit lehet tenni, akkor tudunk a stabilitási egyezményről beszélni, és akkor tudjuk a legmegfelelőbb formába önteni a gazdaságot. Ez a különbség a mi és a, gazdaság, és a tanács gazdasági irányítási elképzelése között. Now, Mr. Rangel. Köszönöm szépen, Rangel úr, szintén más perc, másfél percben presidente. Tisztelt elnöke, tisztelt bizottsági elnök úr, Nos, hát szeretnék arra utalni, hogy a néppárt állásponta egyértelmű, méghozzá a következő értelemben. A válság megoldása, súlyos válságról is van szó, amely Európát, az Európai Uniót érinti. Ezt a válságot csak a gazdaság irányítással és a közösségi módszer alkalmazásával lehet megoldani. Több közösségi módszerre van szükség. Gazdasági kormányzatra van szükség. Saját eszközökre van szükség a közös valuta kezeléséhez az eurozónában. Csak úgy tudjuk ezt a válságot felülmúlni. De ez azt is jelenti, hogy minden testület, a tanács, a bizottság és a parlament együtt kell működjön és az európai állampolgárok elé kell, hogy álljon, és el kell magyarázza, hogy mi történik. Az Európai Parlamentben a választott képviselők úgy gondolom, hogy hajlandóak is szorosan együttműködni, annak érdekében, hogy megerősítsük a közösségi módszereket, a gazdasági irányítást, annak érdekében, hogy a közös valóta megfelelő feltételekkel legyen felruházva, amely segítségével a válság legyőzhető. Világos, hogy a bizottság, a bizottság elnöke számára is fontosak ezek az előírások. Amit a szocialisták és Ferere asszony mondanak, nos, szerintem sem a kormány, sem a parlament oldalán nem elő az európai érdeket képviseli a bizottság elnöke. Decemberben kell majd a tanácsnak a házi feladatát megcsinálnia. És amit nagyon fontos, ugye, hajlandó a párbeszédre Farompa elnök úr. Köszönöm szépen. Most pedig következő hozzászóló másfél percre. Ön köszönöm szépen. Ami az állandó válságkezelő mechanizmus illeti, ez nyilván pozitív, de nincsen stratégiai tervezés. Nagyon fontos, hogy gazdasági unióról is legyen szó, és gazdasági irányítás, gazdasági kormányzat is kell. Az Európai Uniót az erős kormányok alapján hoztak létre, az akkor uralkodó kormányok hoztak létre. A válságot lehetne győzni, csak hát gyenge kormányok vannak, amelyek nem akarnak közösségi módszereket alkalmazni, nem hozzák meg a megfelelő politikai döntéseket a társadalmunk érdekében. Európa 50 éve garantálja a jólétet, és most feladatunk, hogy garantáljuk a jólétet továbbra is, az állampolgárok jólétét. Gondoskodnunk kell arról, hogy a növekedés ismét felfele íveljen. Egy olyan időszak van, ahol minden változik a világon mindenütt, és mi Európa, ki Európa egy olyan terület, ahol nincsen nagy ipar, nincsenek KKV-k, nincsen export, Erősebb Európa kell, nem államközi testület. Nyilvánvaló, hogy bizonyos országok nem tartják be a stabilitási paktumot vagy egyezményt. Reinfeldt úr már elmondta decemberben, egyetlen egy ország tartotta be ezt az egyezményt, a többi nem. A többi nem tartotta be az ígéretét. Ez azt jelenti, hogy mi mindannyian közösen kell támogassuk az országokat, amelyek válságot élnek át. Nos hát, a nagy országok ereje miben rejlik? Nos hát, abban, hogy a kis országokat, országokat bevonják a stabilitás egyezménybe. A nem Európa költségei mindenki számára elviselhetnek el. Ha köszönöm szépen, hogy az elnök, most pedig kell a múr kapja meg a szót másik percre. Thank you. Köszönöm szépen tisztelt elnök urak, kollégák! Az, a gazdasági válságból csak úgy tudunk kilábalni, hogyha meghozzuk a szükséges tapasztalatokat, illetve következtetéseket. Nagyon fontos a bizalom, illetve, hogy egyfajta egyensúly álljon fel a kiadások és a bevételek között. Az elmúlt húsz évben az Európai Unió a ma a mát úgy finanszírozta, hogy a holnap kárára költekezett. Azt gondolom, hogy ezek, ennek a következményei elég drámaiak a második dolog. A stabilitást és az ehhez kapcsolódó szabályokat elég liberálisan kezeltük, és leginkább a hazai szükségleteket helyeztük előtérbe. Azt gondolom, hogy mindenkinek szigorúban kéne ezt venni. Aztán ott van a fiskális fegyelem kérdése. A kiegyensúlyozott költségvetést kell megvalósítani, és hogyha ezt megvalósítjuk, csak, akkor lehetünk hitelesek. Nagyon fontos az, hogy az ellenőrzés és az egyensúly elve működjön. A tanács következtetéseiben az európai gazdasági igazgatásról fogadott el döntéseket arról, hogy korán be tudjuk avatkozni a rendellenességekbe, ennek görülök. De valóban ar, valójában arra van szükség, és ezt Verhofstadt úr is említette, hogy igazi gazdasági irányítás valósuljon meg, és valóban automatikusak legyenek a szankciók, kötelező érvényűek. Várjuk a bizottság keret javaslatát, melyre jövő hónapban számíthatunk gazdasági irányítási kérdésben, tehát szankciós kérdésben. Elnök, köszönjük szépen, Kellam úr. Most következnek a spontán hozzászólások. Először is Bazescu asszonynak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! Örülök annak, hogy a költségvetési fegyelem, illetve az európai felügyelet keretében új szabályok születtek. Erre igenis szükség volt, nagyon komoly különbségek jelentkeztek a tagállamok között a fiskális politikában, illetve a költségvetési politikában. A gazdasági válság nagyon komoly gondokat okozott, az majdnem az összes tagállamban, és ide tartozik Románia is. Azt gondolom, hogy új felügyeleti makrogazdasági keretre van szükség, és ez ennek lehetővé kell tenni, hogy előre jelezze a kockázatokat, veszélyeket. A Task Force Van Rompuy új csoportja nagyon komoly előrelépést jelent. Hogyha megvalósul ez a keret, akkor előre tudjuk jelezni a válságokat. Még egy dolog, véleményem szerint

Dankeschön, Figureidó asszony. Jó? a maior greve geral dos últimos 20 anos. Este... Láthattuk, hogy az elmúlt 20 évben nem volt nagyobb általános sztrájk, mint az elmúlt időszakban. Ez a harc nagyon sok Európai Uniós országban folytatódik, Görögországban, illetve Franciaországban is. Hogyan reagál mindenre a bizottság, illetve a tanács? tudomás sem vesznek róla. Folytatják antiszociális politikájukat, ehhez, ezekhez ragaszkodnak, pedig ezek a szakpolitikai lépések járultak hozzá a válsághoz, a tiltakozásokhoz. Az eurozóna továbbra is nagyon sérülékeny, a, spe, a, a pénzügyi spekuláció gyakorlatilag most is korlátlan. Azt gondolom, hogy nominális konvergenciára van szükség a stabilitási paktumon keresztül, és sokat, sokszor mondják azt, hogy ez csak el, megnehezíti, vagy elmélyíti a különbségeket. Nagyon komoly a munkanélküliség, a szegénység, komoly gond. Meddig ragaszkodnak még a saját igazukhoz ezek a vezetők? Mi kell ahhoz, hogy sokkal inkább a munkahelyek teremtésére figyeljenek? Köszönöm. Pán Paska. Prosím, pane poslanče. Baska úr a következő. Köszönöm szépen. Tisztelt tanács, tisztelt bizottság, képviselők. Minden ország gazdaságpolitikáját ki kell igazítani ahhoz, hogy a gazdaságból kilábaljunk, és hogy valamilyen fajta gazdasági növekedés legyen Görögország, Írország, és más eurozóna beli ország és fizetésképtelenség határánál. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a gazdasági kormányzásról végre döntsünk. Nem nagyon valószínű, hogy, a gazdaság, hogy az országok felkívánják adni gazdasági függetlenségüket az európai intézmények gazdasági fennhatósága hatalma érdekében. Mindenféle elképzelések vannak arról, hogy hogyan lehet Európát ebből a nehéz helyzetből kihúzni, de ne becsüljük alá az egyes kormányzatok és képviselőik erőfeszítését sem, akik szintén de saját kiutat keresnek. Köszönöm szépen, Bronz úr a következő. Köszönöm. Az Európai eh, Tanács eh, jelszava az az, hogy ne legyen protekcionizmus és eh, a versenyelőny szempontjából alakítsuk a, a árfolyamokat. Az európai országok a feltörekvő gazdaságokkal, különösen Kínával szemben a verseny áldozataivá váltak. A munkavállalók alkalmazása ott néha rabszolga szinten történik, a copyrightot nem tartják tiszteletben, és egyéb visszaélések vannak az európai országoknak külön vagy együtt a munkavállalók és munkavállalók védelmét kell a tisztességtelen versenyel szemben biztosítani. Nem szabad egy, a előny érdekében alacsony szintre helyezni ezeket a normákat, sem pedig az eurót egy közösen alacsony szintre, annak érdekében, érdekében, hogy ezek az országok fennmaradjanak. A csökkenő érték és cserearány miatt azonban mégsem lehet a helyreállításban bízni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ódi kollega a következő. Tisztelt Európai Tanács elnöke, tisztelt bizottság elnöke, ha megengedik, a közkiadásokról szólnék, figyelembe véve a kontinenst. Nem tudom, hogy elérkezett-e a nagy pillanat, a nagy kívásokat megfigyelve, hogy a nemzeti parlamenti barátainkkal, európai parlamenti kollégákkal közösen nem kellene vitát folytatni arról, hogy hogyan lehet közösségévé tenni az európai kiadásokat. Állán Lemeszúr kollégára gondolok, egy 27, ország 27, vámhatóság 27, adórendszer 27, koordináció, Nos, hát azt gondolom, hogy ezeket az európai hálózatokat, energia és egyéb a hálózatokat össze kell kötni. Azt gondolom, hogy van egy csomó hálózat. Jó lenne egy meghallgatás a három szinten európai, nemzeti és a helyi szintű együttműködés. Szerintem a nemzeti és európai parlamenti képviselőkkel egy nagy, a közkiadásokról szóló meghallgatást kellene készíteni egy ilyen ötletet terjesztenék elő, szerintem jobban lehetne elemezni európai szinten a közkiadások kérdését. Köszönöm, mondja az elnök. Levlasikova, Penyikova asszony. Predsedajúci, pán predseda komiszie, kolegyne Köszönöm szépen, tisztelt elnök urak, kollégák. Az európai csúcs találkozó leginkább arról szólt, hogy az európai vezetők hogyan reagálnak a gazdasági recesszióra és ennek a következményeire. Nem csak a költségvetésre kell ugyanakkor figyelni, strukturális kiegyenlítőtlenség, kiegyenlítődés hiányáról van szó. Nem csak az adósságról kell beszélni, másról is, különben a mechanizmus nem lesz működőképes. A nyugdíjreform és a nyugdíjreform deficitre gyakorolt hatása komoly gondot jelent. A részleteknél ragadunk le. Hogyha a nyugdíjreform valóban olyan szükséges, mint ahogy ezt állítják, akkor talán bizonyos do más dolgokat is vagy bele kéne, vagy nem kéne bele számítani a deficitbe. Átfogó megoldásra van szükség, nem lehet mindig kifogásokat találni. Báfton úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány észrevétel azzal kapcsolatban, amit ma Van Rompoly úr és Barroz úr mondott. Úgy tűnik, hogy tagadnak. Tagadják azt, hogy válság van az eurozónában, illetve, hogy jelenleg a összeomlás szélén állunk. Sok mások, sokan mások közül is tagadnak a képviselők közül. Ébredjünk föl, az emberek Figyelnek minket otthon, ez a legnagyobb válság, amely valaha is Európát sújtotta, és komolyan kell ezt venni. Arra kérem Barrozó urat, illetve Van Rompuy urat, nem sokára úgyis szóhoz jutnak, hogy mi a B-tervük. Bizonyára van egy B-tervük. Vagy megvárjuk, amíg csődbe megyünk. Ez a legnagyobb eddigi válság az összes tagállamra hatással van. Kötelességük, hogy

Papadopoulou asszony a következő. Köszönöm szépen. Irlanda, Irlandia. Elnök úr, Görögország, Írország, Portugália, Spanyolország mind egyre súlyosabb gazdasági helyzetben vannak. Aiolis szele érintette meg őket, és senki sem marad mentes a gazdasági válság hatásaitól. Szolidaritásra van szükség, jövőképre és koordinált közös intézkedésekre, strukturális változásokra a különböző tagállamokban, de az Európai Unióban is nagyobb foglalkoztatásra, nagyobb növekedésre, felgyorsulásra, munkahelyek teremtésére, közös stratégiára. Az elnök kéri a felszólalót, hogy lassabban folytassa. Sajnálom, válasz, az előadótól. Tehát arra van szükség, hogy helyreállítsuk a gazdaságot, átlátható legyen a gazdasági irányítás, egyértelmű statisztikák legyenek, stabil válságkezelő mechanizmus, és az Európai Unióban segíteni kell a programokat. A válság mindenkit ér, nem csak azokat az országokat, amelyek most előttünk vannak. Szolidaritásra, koordinálásra van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az eurozóna az összedőlés határán van, és Barroso úr ezt kíséri nyomon. Évek óta Görögország, Spanyolország, Írország eh, gazdasága összeomlása látható volt, és nem lehetett már gazdas, eh, a gazdag és erős német eh, gazdaságokból ezeket támogatni. A, a az Európába érkező bevándorlók cunamia is egy óriási veszély és nehézség. Egy millió illegális bevándorlót legalizált Spanyolország, és ezért 13%-os most a munkanélküliség, vagy azt meghaladja a rövid távon nehéz ezeket a problémákat megoldani, hosszú távon pedig az a kérdés, hogy készen állunk-e arra, hogy strukturális támogatásokat adunk milliárdos adóforrásokból ezen országok megsegítésére. Nem a görög drachma volt tehát az egyetlen, ami e válsághoz vezetett. Hosszú távú megoldásokról komolyan kell az országokkal tárgyalni. Köszönöm. Kelly úrnak adom meg a szót. Ír képviselőként nem volt nagy öröm számomra, hogy ma délelőtt szinte minden hozzászólótól az ír gazdasági helyzetről halljak néhány évvel ezelőtt mi voltunk a gazdasági siker mintaképe az Európai Unióban. Mégis Írország elhatározta, hogy helyre hozza ezt a helyzetet, és várja európai barátok és kollégák támogatását le kell vonni következtetéseket. Nem hibázott Fárázs úr, amikor azt mondta, hogy jelentős politikai és gazdasági butaság is okozta ezt, de a bankok, a szabályozók so- nagyban hozzájárultak. Vonjuk le a következtetéseket. Fontosnak tartjuk azt, hogy egyfajta felügyeleti architektúra alakuljon ki január 1-től. A teszteket, a próbákat megfelelően folytassuk, és fel lehessen ezek alapján intézni, e, e, ismerni azt, hogy mi fenyegeti az embereket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kelly úr, Bászítis úr a követ. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami komisijos ir tarybos vadovai, iš tikrųjų labai gerai, kad šiandieną mes jau pradedam kalbėti. Nos, tisztelt Elnök urak, ma beszéltünk olyan témákról, amelyek nagyon fontosak, a gazdaság irányításról beszéltünk, és azt gondolom, hogy nem sokára vitázni fogunk majd egy olyan rendszerről is, amely a közös adózást illeti. Hiszen látjuk, hogy nagyon jó hatása lenne a gazdaságainkra a bank teszteket elvégezték hat hónappal ezelőtt, hát eléggé csalódással töltenek el minket a bank tesztek eredményei. Nincsenek megfelelő információink, nem tudunk kilábalni ebből a helyzetből, ha nincsenek megfelelő információk. Ma az Európai Bizottságtól azt kérem, hogy a jövőben egy kicsit legyen aktívabb a javaslataiban, jogalkotási javaslataiban mert valóban szükség lesz több erőfeszítésre, több mobilizáció, több megértésre, a pénzügyi ellenőrzésről és más ellenőrzés. Köszönöm szépen. Zver kolléga. Köszönöm. Hvala za besedo, gospod predsedujoči, spoštovani gospod. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm azt a lehetőséget is, tisztelt elnök urak, hogy szólhatok a vitában. Bizonyára sok mindenki okozta a válságot, de elsősorban a bankszektor amely túl nagy kockázatos üzleteket vállalt, és a kormányzatoknak is nyilvánvalóan óriási kiadásai voltak, ezeket vállalták. A disztributív felfogása az emberek körében is hiba volt. Két típus van. Vannak olyanok, akik a lehető legnagyobb szolidaritást kívánják és várják, hogy segítsünk, mások pedig nagyobb felelősségre appellálnak, akkor is, amikor a válságból való kiutat kell keresni. Nem lenne jogos az, hogyha a válság okozói azonos módon próbálnák a válság megoldását, mint ahogy az abba vezető utat találták meg. A túlzott takarékoskodás, a takarékoskodás mindenkire vonatkozik, és félbeszakítja az elnök a hozzászólót. A Köszönöm szépen. Petru Luhán következik. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! Örülök annak, hogy a, kormányzás, hogy a gazdasági kormányzás új kiinduló pontot jelent, egy új életképes rendszer kezdetét. Ami az erősebb intézményeket illeti, tehát hogy hatékonyabb legyen a gazdasági irányítás, illetve hogy tagállami szinten olyan állami intézményeket kell létrehozni, amelyek független elemzéseket, illetve elemz, elemzéseket, illetve jóslatokat készítenek a fiskális fegyelemmel kapcsolatban, ez is pozitív. Meg kell hagyni azt a lehetőséget a tagállamoknak, hogy saját elemzései alapján készítsen becsléseket, és döntse el, hogy tagállami szinten milyen fiskális intézkedéseket foganatosít. Nagyon fontos ezzel kapcsolatban a kölcsönös elismerés is. Ezzel kapcsolatban lépéseket kell tenni, tehát fontos az, hogy jobban ismerjük magunkat, fiskális helyzetünket, ez alapján sokkal hatékonyabb lesz a gazdasági irányítás, és a tagállami és, nemzet, és európai szinten is megvalósul a javulás. Elnök, még két hozzászólót hallgattuk meg Rozó úr előtt, az első Fejrere asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm, hogy hozzászólhatok. Valójában azonban egy kék kártyát lobogtattam. A kártyás szabály értelmében szerettem volna hozzászólni, hiszen Paul Rangel úr kérdést intézett hozzá, örültem volna, hogy egy kicsit hamarabb kapok szót, de azért megragadom az alkalmat. Paul Rangel úrtól kérdezem, hogy szerinte mi a különbség az államadóság és az Angela Merkel féle javaslatok, illetve a bizottság javaslatai között. Nos, az államadóságot sokkal hatékonyabban kéne kezelni, nem megfelelően kezeltük ezt, csak Németország érdekeire figyeltünk. Elnök, Rangel úr, kíván válaszolni erre a felvetésre? <coughs> Köszönöm, egész gyorsan. Annyit szeretnék mondani, hogy kétség sem fér hozzá, hogy az európai folyamatokat csak úgy lehet megoldani, hogyha az intézmények folyamatosan egyeztetnek egymással. A bizottság mindig is a közösségi módszer mellett állt ki, illetve az euró mellett. Vannak olyan képviselők, képviselők itt az Euró, Európai Parlamentben, akik csak a tagállamokra figyelnek, mint Fejlere asszony is. Elnök, köszönöm szépen. Utolsó hozzászólónk következik. Bejó úr. Tisztelt elnök úr! Az Európai Unió nagy reformokat él meg. A válságra reagálnunk kell, illetve az eurót is meg kell védenünk. Szabályok kellenek. Egységes szabályok, amelyek az összes tagállamban érvényesek. Az Európai Parlament ezzel kapcsolatban már kimondta álláspontját, tehát az gazdasági irányításról már véleményt nyilvánított. Sokkal nagyobb együttműködésre van szükség a 27 tagállam között illetve a stabilitási és növekedési paktumot is tiszteletben kell tartani. A szolidaritásnak is meg kell valósulni a tagállamok között. A bizottság az első olyan intézmény, amely kijelentette, hogy egy alapot kell létrehozni, tehát a különböző tagállamok adóssága számára. Együttműködünk az Európai Bizottsággal, és mindenképpen jó hiszemünkről biztosítjuk az Európai Bizottság elnökét. Hat hat jelentésről van most itt szó, ezekkel kapcsolatban világos véleményünk van. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a vitában felvetődött kérdések megválaszolására megadom a szót Barózó úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak konkrét kérdésekre is válaszolnék, majd egy általános megjegyzést tennék a ma előtti vitával kapcsolatban. Először is Schulz úr tett fel egy fontos kérdést az ír stressztesztel kapcsolatban. Hadd mondjam a következőt. A közös módszertanról európai szinten született döntés a stressztesztel kapcsolatban a nagyon kedvezőtlen körülmények vonatkozásában. Ugyanakkor a nemzeti felügyeleti hatóságok végzik el ezt a tesztet, és a CBS csak koordinálja európai szinten. Európai Uniós hatáskör nem volt ebben, szeretném ezt hangsúlyozni. A legutóbbi időkig az Európai Uniónak, mint olyannak nem volt ilyen feladatköre. Ez januártól változik az új pénzügyi rendelet és a pénzügyi szabályozás felügyelet rendszer architektúrája kialakul januártól a parlament és a tanács megállapodása eredményeképpen a három felügyeleti testületnek köszönhetően ugye bank, értékpapírok, rendszerkockázati testület és sokkal erőteljesebb eszközök eh, állnak majd rendelkezésre, illetve infrastruktúra eh, annak érdekében, hogy eh, sokkal koherensebben lehessen ezeket a teszteket is elvégezni. Szeretném hangsúlyozni, hogy a válság előtt nem álltak rendelkezésre azok az eszközök, amelyeket most létrehozunk most pedig a másik témára szeretnék eh, rátérni, ami miatt eh, olyan kényes kérdésekkel vonatkozunk, foglalkozunk, mint az állandó eh, válságmechanizmus. Mivel konkrét kérdés érkezett, mindenképpen válaszolnom kell. Egyhangulag, ismétlem, egyhangulag az állam és kormányfők úgy döntöttek, hogy állandó válságkezelő mechanizmust alakítunk ki a privát szektor részvételével én azok között voltam, akik figyelmeztették az Európai Tanácsot, hogy kockázatot jelent ennek a témának a felvetése megfelelő előkészítés nélkül, de a témát felvetették, döntést hoztak róla, és a legfelelősebb módon foglalkoztunk mi vele. Ezért úgy gondolom, hogy a ma itt elhangzott észrevételek egy része egyáltalán nem volt hasznos. Nagyon nehéz körülmények között élünk, működünk továbbra is. Tényekre, cselekvésre van szükségünk, nem pedig mindenféle észrevételekre. Nagyon érzékenyek a pénzpiacok egyes kétségek önbeteljesítő jóslatokká válhatnak nem a kockázatokról kellene beszélni, hanem azt kérni az országoktól, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a pénzügyi és a költségvetési stabilitást megerősítessék, megerősítsék. Ezért én nem szeretnék B-tervekről spekulálni. Mi a munkánkat végezzük, ahogy Rompöly elnök is, megbeszéljük felelősen a témákat a tagállamokkal, és a bizottság szerepét illetően szeretnék nagyon világosan fogalmazni még egyszer a bizottság, mint mindig, ambiciózus javaslatokat készít, ambiciózus gazdaságirányítást szeretnénk Európának, de végeredményben realisták, realisak kell legyünk, közös megállapodásra kell, hogy jussanak a tagállamok. Annélkül nincs értelme a dolognak hogyha megállapodás van, ami előrelépés a korábbi állapothoz képest, akkor semmi értelme ideális megoldásokról, idealisztikus megoldásokról beszélni, amelyekről tudják, hogy úgysem fognak megvalósulni, bekövetkezni. A lehető legnagyobb ambícióval élünk, közös célunk érdekében gazdaságirányítás, stabilitás az euróvezetben szeretnék nagyon világosan fogalmazni, mert úgy látszott a mai vitában, hogy ez nem egyértelmű. Egyesek azt mondták, hogy az euróövezetben vannak a problémák. Sajnálom, nem az euróövezet jelenti a problémát. Meg vagyok győződve róla, hogy sokkal rosszabb lenne a helyzet, hogyha nem lenne az euró. Egyesek önök közül hajlamosak rá, hogy elfeledkezzenek róla, hogy egyes országok, amelyek nincsenek benne az euróövezetben, ugyanilyen problémákkal néznek szembe sőt, még súlyosabb problémákkal egyesek az államadóság terén. I, Izland, amely még csak nem is csatlakozott az Európai Unióhoz, csődbe ment. Természetesen nem az eurót használta. Politikailag tisztességtelen lenne azt feltételezni, hogy az euró jelenti a problémát. Amit most tennünk kell, az a specifikumok felismerése az euróvezetben, hogy a problémákat kezeljük, kérni kell a tagállamok mindegyikétől, hogy kollektívan működjenek, vállaljanak kötelezettséget az euróvezeten belül és kívül, mert közös az érdekünk, hogy közös megközelítéssel számoljuk fel ezt a válságot, és ezért mi a bizottság felelősen kíván eljárni a lehető legmagasabb szintű ambícióval, de mindenképpen tisztességes, jó együttműködésben az intézményekkel, így a parlamenttel, ahogy eddig is volt, illetve a tanácssal és az Európai Tanácssal. Úgy gondolom, hogy ez az a felelős mondandó üzenet, amit nekünk továbbítani kell. A piacok nagyon rendkívül idegesek, és erőteljes jelzést kell adnunk, hogy felelősek vagyunk, és ugyanakkor erőteljes jelzést, hogy közös európai cél mentén cselekszünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Barroso elnök úrnak, és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 dire et répéter euh, la profondeur de la crise on le sait suffisamment l'heure est à passer aux actes. egyesek sajnálatos módon arról beszéltek hogy van egy francia közmondás azt mondják hogy a csetteink követnek bennünket. kedves kollégák! Amikor ezt a funkciót átvettem, akkor egy stabilitási és növekedési paktum volt, amit egy kicsit néhány évvel ezelőtt rugalmasabbá tettünk, azonban nem alkalmaztunk. Amikor én funkcióba léptem, akkor örököltem a Lisszaboni szerződést, és bizonyos eljárásokat felkészültünk, nevezetesen a szankciókra, és azon döntésekre, amiket meg kell hozni akkor, hogyha túlzott deficit eljárást indítunk egy állam ellen. Ez a Lisszaboni szerződés értelmében történik. Az államok döntöttek erről. Amikor én hatály, ha funkcióba léptem, nem volt válságkezelő eljárás. Mindezen segítettünk, megerősítjük a stabilitási és növekedési paktumot, és első alkalommal bevezetünk egy makroökonomiai felügyeleti rendszert. Biztosíthatom önöket, hogy ha lenne ez a, lett volna ez a mechanizmus néhány évvel ezelőtt, akkor egyes országokban a problémák elbe sem következtek volna már időben felfedezhettük volna az ingatlan lufit, az egyes országoknak a versenyképtelenségét. Most egy innovációt akarunk bevezetni, és levonjuk a konzekvenciákat a válságból, ami a Lisszaboni szerződést illeti. Meg fogjuk változtatni, ez a szándékunk, azért, hogy jogalapot teremtsünk bizonyos alkotmánybíróságokkal szemben azért, hogy legyen egy állandó válságkezelő megoldás. Ez az egyetlen ok. Remélem, hogy nem fogjuk vállalni azt a kockázatot, hogy ismételten egy hatalmas vitát indítsunk az intézményekről, ami véleményem szerint a jelenlegi kontextusban sehová sem vezetne, és mindenképpen még messzebbre vinne bennünket attól az energiától, amit a válság elleni küzdelemre kellene fordítanunk. Nincs válságkezelő mechanizmus amikor szembe kellett néznünk Görögországnak a problémájával, akkor ki kellett gyorsan találni egy mechanizmust, mert ilyen nem létezett. Amikor egy más intézkedést hoztuk a 750 milliárdról, a másik válságkezelő mechanizmussal. Értelmeznünk kellett a Lisszaboni szerződést méghozzá kreatív módon azért, hogy ezt egyáltalán megvalósíthassuk. És most a következtetéseket, a tanulságokat vonjuk le a válságból, és mondom még egyszer, tetteink követnek bennünket. Volt egy stabilitási paktumunk, ami gyenge volt, és nem alkalmaztuk, semmi nem volt a makroökonomiai felügyeletről, és nem volt válságkezelő mechanizmus. És egyes ö, tagállamok ö, ö, felelősen jártak el felvetődik a kérdés. Igen, nagyon sokan felelőse, nagyon felelősek voltak sok esetben, a közvélemény nagy tendenciája ellenében is meghozták a szükséges intézkedéseket, sok esetben nagyon bátor intézkedéseket, nem csak azon országokban, ahol feszültségek vannak, hanem más országokban is. Igenis felelősek vagyunk, vállaljuk a felelősséget. Kedves kollégák, ne tévesszük el az ellenséget. Gyakran az az érzésem, hogy nagyon sokan, sokszor a kormányok ellen fordulunk, nem szabad célt tévesztenünk. Ha vannak olyanok, akik napjainkban nem csak Írországról, hanem Portugáliáról is beszélnek, engedjék meg, hogy itt megemlítsem a számadatokat. A defit, az államadóság 9,3 volt 2009-ben, 7,3 lesz 2010-ben, és 4,6 lesz 2011-ben. Ami a portugál államadóságot illeti, a kamatláb általában 3,6%-os, ez rendkívül alacsonynak mondható. Nem szenved Portugália ingatlan válságtól, nincs ingatlan lufi. A pénzügyi ágazata nem túlzottan fejlett, túlzottan nagy az országhoz képest. A bankok feltökisítése megfelelő. Tehát ne tévesszünk célt. Ha vannak olyanok, akik azt mondják, hogy van egy fertőzési folyamat, ez nem gazdasági alapokra és racionális érvekre épül. Ezt mindenképpen el akartam mondani, tehát ne tévesszünk e-, el az ellenség kiválasztását. Amikor az intézmények együttműködéséről beszélünk, biztosíthatom önöket, hogy az elnökségi szinten mindent megteszünk annak érdekében, hogy együtt dolgozzunk. A Task Force készítette jelentését, és jóváhagyásra került a Task Force tagjai, a munkacsoport tagjai, tehát azon felelősek, akik az Európai Bizottságban ezért felelnek. És egyéb területeken is az állandó válságkezelési mechanizmusban válvetve dolgozunk, és remélem, hogy a jövőben is meg lesz ez a szellem a 2011-es költségvetés létrehozása alkalmával. Sajnálom, hogy eddig nem sikerült megállapodásra jutni. Amikor azonban együttműködésről beszélünk, engedjék meg, hogy egy észrevételt tegyek. Valamennyien tagjai az Európai Parlamentnek, bizony különböző politikai családokhoz tartoznak. Meg kell állapítsam egyes pillanatokban, nagyon nagy különbségek mutatkoznak aközött, amit hallok az Európai Tanácsban, amit az e- e- különböző pártok miniszterelnökei mondanak, és amit hallok itt ebben a házban, ugyanazok ö, politikai családhoz tartozó képviselőktől. Ez nem szemrehányás, nem feltétlenül kell egyetérteni az emberek a saját politikai pártjával. Én nekem is életemben volt sokszor konfliktusom a pártomon belül, de amikor együttműködésről és koherenciáról beszélünk az intézményi szinten, akkor én nagyon igényes vagyok, és mindent megteszek annak érdekében, hogy legyen együttműködés. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy valamennyi politikai szinten szükség van az együttműködésre ahhoz, hogy koherensebb álláspontjaink legyenek, mint jelenleg. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy szigorú ö, politika van, és nem fog menni a kilábalás akkor, hogyha csak szigort alkalmazunk, politikai szigort. Ez igaz, de ez is szükséges. Ez elkerülhetetlen. Ha óvatosabbak lettünk volna makroekonomiai szinten és költségvetési területen is, akkor ma nem ott tartanánk, ahol. De mégis csak szükség van arra, hogy pozitív növekedési és foglalkoztatáspolitika legyen. Az összes negatív elem ellenére örülök, örülök, hogy a gazdasági növekedés Európában visszatért körülbelül 11 hónapos recessziót követően. Már más alkalmakkal is elmondtam, e házban is, a 30-as éveknek a válság, ami ugyancsak pénzügyi válsággal kezdődött, sosem került megoldásra. Pozitív növekedés itt 11 hónappal azt követően következett be, hogy a pénzügyi válság elkezdődött. Egy átlagosan 1,5%-os növekedésre számíthatunk egyes országokban, ezek nem ö, ismer, olyan országokban, ahol nincsenek ö, az ismert problémák, ott 2%, sőt más országokban 3-3,5% is lehet. Átlagban az unióra vetítve a foglalkoztatás ismételten elkezdett növekedni, el fog következni 2011-től. Természetesen túlzott a munkanélküliségi ráta, ennek ellenére örülök, mert hat hónappal ezelőtthöz képest jelenleg sokkal jobbak a növekedési kilátásaink, és kiegyensúlyozottabb, mint hittük volna. Nem csak a ö, készletleépítésre vagy felendülési programokra épített növekedésről van szó. Ez egy olyan növekedés, amit a belső kereslet is ösztönöz. Egy utolsó észrevételem, hogy minden probléma ellenére, amivel szemben vagy látjuk, találjuk magunkat a különböző országokban, mégiscsak azt látom, hogy ismételten